Juan Carlos Gerata Vidal és Ines Cristina Zuber lemondott mandátumáról január 12-i hatállyal, illetve január 31-i hatállyal a parlament. Ezen dátumoktól ö, felszabadítja a két mandátumot és informálja a hatóság, a nemzeti hatóságokat. A jogi szakbizottság január 10